domnul președinte az elnök. ședința este reluată. Tisztelt eh, kollégák, megkezdjük az ülést, és eh, szeretném önöknek eh, azt jelenteni, hogy a tegnapi jegyzőkönyvek, illetve az elfogadott szövegek elérhetőek. Kérhetném-e azt, kérdezném azt, hogy van-e megjegyzés ezzel kapcsolatban? Nincs, akkor ezeket a jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintjük. Akkor most az első napirendi pontunk következik ezen a délután. Ríz asszony jelentése, bizonyos műanyag termékek hatásának csökkentése a környezetre. Meg is adom a szót az előadónak, Ríz asszonynak. Merci beaucoup, monsieur le président. J'étais encore en train de... Köszönöm szépen, még rendezgetem a papírjamat, Timmermans alelnök úrat is látom itt, vele a biztos urat is látom. Ma este visszamennénk időben, ha nem bánják. December 18-án vagy 19-én egy késő estig tartó trialóguson mindezok, akik részletek. 20 év vagyok parlamenti képviselő, ez a trialógus hozta el azt, amikor az egyszerhasználatos műanyagokra nemet mondott az Európai Unió. Egy igazi maraton tárgyalási sorozat vége volt ez. Ez a legambiciózusabb jogszabály valóban modell és példaértékű. Nem volt más választásunk, mint hogy a, ennek a harcnak a az élére álljunk. Elmondtam azt a frakción, a meghallgatásokon, a szakbizottságokban a helyzetet, a tragikus helyzetet próbáltam képekkel és számokkal illusztrálni, nem csak világszerte, hanem itt Európában is hiszen a tengereket megmérgezzük a műanyagokkal, és ez az élelmiszerláncba is bekerül. Itt volt az ideje, hogy valamit tegyünk az egyszer használatos műanyagok betiltásával, illetve a halászeszközök együtt ez a tengeri szemét 70%-át adja. Sikerült az említett decemberi estén az osztrák elnökség alatt megélepe, megállapodni, több csatát is megnyertünk itt, ami fontos. Például 2021 egyes tiltásról beszélünk, tudjuk világkések, kanalak, fültisztító pálcikák, szívószálak, italkeverők, és léggömbökhöz tartozó pálcák, illetve a élelmiszer tartályok és ö, poharak polisztirolból állnak, ezekről beszélünk, amelyeket betiltjük. Nem volt egyszerű egyébként egy tanácsal szemben, aki bizony nem szívesen vette ezt az új szabályát, tehát a szennyező fizet elve, elvét sikerült kiterjeszteni erre a jogszabályra is, ez áll a közepében. A cigaretta csikkek begyűjtésének és újrahasznosításának a költsége, illetve az egész